Dzień dobry, witam Państwa. Szeretnénk elkezdeni. Gondolom, hogy mindenki már e, elkészült rá. Két, kedves kollégák, szeretnénk elfogadni a napi rendet. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor e, elfogadottnak nyilvánítjuk a napi rendet a közleményei az elnöknek. Nincsen cseh tolmácsolás szlovák többek között, de van a többi húsz nyelven, de máltai, szlovák és, és gál nincsen. Nos, akkor egy televíziós csapat dokumentumfilmet készít, és a helyi televíziónak a képviselői is itt lesznek, akiket Delano úr hívott meg. Nos, a következő napi rendi pont pedig a 10, március 12-i, március 19-20-ai, április 12-i és április 23-24-i jegyzőkönyvek elfogadása. Hogyha nincsen ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor elfogadottnak nyilvánulnak. Most akkor nézzük az elektronikus szavazást. Kezdetben jön először is a négyes napirendi pont, amely az integrált far, gazdálkodó statisztikát, ez Doana asszonynak a jelentése. Gabriele Zölnei, ezek az intézmények közötti együttműködésről szólnak. Április 11-én Zuhana asszony tájékoztatta a kollégákat az előzetes megállapodásról, amelyet a tanácssal kötöttek. Ez pedig a gazdaságoknak az integrált farm statisztikáiról szól. A harmadik trilógus során, amely április 18-11-én volt, azt elfogadta a Koraper a múlt héten. Ma pedig a már megállapodott szövegről szavazunk. Egyetlen szavazás van az egész megállapodásról. Zoana asszony szeretne valamit mondani, parancsoljon. A legutóbbi ülésen egy háromoldalú megbeszélést tartottunk, és megállapodásra jutottunk, és szeretném ezért megköszönni mindenkinek az együttműködést. Ah, szóval. Oké, okay, w takim razie przechodzimy do... Nos, akkor rendben van, akkor most szavazhatunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Még egy pillanat. Ugyanis ez az első szavazás, tehát úgy látszik, hogy több időre van szükség. Csak most erről a, jegy, jegy, erről a jelentésről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Nos, akkor jöjjön a második szavazási téma. a mezőgazdaság jövője. Mint tudják, ez a bizottság, az Európai Bizottság közleményére való reagálásunk. Eléggé gyorsan tudtunk választ adni. és a, leg, a jogalkotási munka előtt tudunk a plenárison is szavazni róla. Vagy május végén, vagy június elején fogja ezt a bizottság bemutatni, tehát mi valóban jól elvégeztük a feladatunkat. Ezen kívül az MFIN-nek, INTA, DEVÉ-nek, KONT büdzse, szakbizottságoknak is volt véleménye, Nyilvánvalóan Dorfman úr összehangolta a munkát, ezért köszönjük neki, és megadom neki a szót. Ja, herzlichen Dank, Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden. Ahogyan már említettem, ezt a jelentést nagyon szűk határidővel készítettük el, hiszen az volt a célunk, hogy a hó végére tervezett jogalkotói javaslat bemutatása előtt szavazzunk a jelentésről. Remélem, hogy sikerül, és a májusi Strasburgi plenárison sikerül majd véglegesen szavazni. Nagyon konstruktívan működtünk együtt, ezért hálával tartozom az árnyék jelentéstevőknek és az előadóknak, valamint a többi szakbizottságból származó vélemény szerzőinek. Ha nem ilyen team spiritben, csapatszellemben dolgoztunk volna, akkor nem tudtuk volna ilyen szűk határidővel teljesíteni azt, hogy elkészüljünk. Köszönöm a munkatársaknak is, bizony nagyon intenzív munka volt ez, de végül sikerült. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kérnek szót? Dettól. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni Herbert Dorfmannnak, valamint az árnyék jelentéstevőknek és a munkatársaknak e hatalmas, már-már herkulesi munkát. Egy kérésem van ugyanakkor. A 756-os módosítóról, amely most egy kompromisszumban van, külön szavazzunk, tehát elképzelhető, hogy be eltűnik egy kompromisszumban egy módosító, de úgy gondolom továbbra is, hogy erről külön kell szavaznunk. Erdős. Erdős Norbert. Köszönöm a munkáját Herbert Dorfmannak és az árnyék jelentéstevőknek. Hasonlóan Desz úrhoz én is egy módosítóról szeretném, hogy külön szavaztasson elnök úr, vegye ki. A 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es kompromisszumban van, a 429-es módosító, amely a kap második pillérében lazítani kell az öntözésre vonatkozó szigorú szabályokon, az öntözés kiterjesztése érdekében, különösen azokban a tagállamokban, amelyen az öntözött terület nem éri el az uniós átlagot. Hagy mondjam el, hogy ezt a 429-es módosítót Mariana Petir, Urucsev, Buda, Szikiászki elnök úr, Kalinowski képviselő úr, Herbert Dorfman maga a jelentéstevő, Albert Dez és Nekov képviselő úr is aláírta, tehát ez egy fontos módosító, nem pontosan látom a kompromisszumban megjelenni, ezért kérem, hogy a 429-esről szavazzunk külön. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Pan poseł Andriu. Rendben van, akkor erről a részletről is majd szavazunk. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Dorfman úrnak ezt a munkát. Euh, euh, Felvetődik bennem a kérdés, és szeretném feltenni a bizottsági kollégáknak, hogy milyen a hatást gyakorol ránk, az, hogyha itt egy kicsit a hasznos udvari bolond szerepében tetszelgünk, vagy ezt játsszuk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mezőgazdaság érdeke. Miközben 29-én plenárisan kell szavazni, az Európai Bizottság szerintem szándékosan hagyta, hogy itten lebegjenek a különböző jogalkotási javaslatok. Szerintem ez nem túl, túl korrekt a demokrácia szempontjából, és hogy egy ilyen szerepet kényszerítenek ránk. Ezt nagyon jól tudjuk, de azért jó lett volna, hogyha a parlamentet tiszteletben tartották volna, és a munkánkat is komolyabban vennék. Én ezt szerettem volna elmondani, mert ennyi időt folyta, fordítani erre a munkára, és figyelembe véve, hogy mennyire fontos a közös agrárpolitika, a bizottság részéről minimális tiszteletet megérdemeltünk volna, ezt szerettem volna mondani, elnök úr, köszönöm. Nie otwieramy Kedves kolléga, nem akarunk most vitát nyitni erről, nyilvánvalóan nem vehet, szólhat mindenki hozzá. Most ez egy formális kérdés, amely nagyon fontos a szavazás szempontjából. Andrea úr egy formális megjegyzést tett, hogyha más formális megjegyzésük is lenne, vagy köszönetet akarna. Tudjuk, hogy mindenki szeretne megköszönni Dorfman úrnak, fontos munkát végzett, ez nem probléma. Ach, ich möchte mich bedanken bei én is köszönetet szeretnék mondani Dorfman kollégának és az árnyék jelentéstevőknek. Yes, Mr. Agnew, can I help you somehow? Yes, Mr. Agnew, can I help you somehow? Segíthetek valamiben, Agnew kollégám? érvek alapján vitáztunk, és nem ideológiák alapján. Persze, Desz kollega sok zöld módosító messzebb menne, mint ami a kompromisszumokban szerepel, éppen ezért nagyon szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy a kompromisszumokat is megbos, megbontsuk. Javaslom tehát, hogy tartsuk meg, őrizzük meg a kompromisszumokat. Druga część opinii zawiera się w temacie. Jeszcze pani... Jó, rendben. Gosevska asszony is akar még hozzászólni, de hát nem kell mindenkinek megköszönni Dorfman eh, órának, hiszen az másfél órát még tartana. Egy kis megjegyzésem lenne a hetes kompromisszummal kapcsolatban. Itt a kifizetések összehasonlíthatóságáról van szó, és hogy szétkapcsolják a termelés költségétől, azról van szó, hogy a kifizetések ugyanazok lettnek, de a közép- és kelet-európai országokban nyilván nem lesznek ugyanolyan kifizetések, tehát nem lesz ugyanaz a helyzet. Ugyanis vannak eléggé furcsa rendelkezések, amelyeket a gyakorlatban nem igazán lehet megvalósítani. Beszélnek természeti natural conditions, tehát a természeti körülményeknek, a termelésnek a költségeiről, de azt hiszem, hogy a kifizetéseknek ugyanazoknak kellene lenni, bármelyek is a körülmények körülmények. Mivel nincsen a szerződésekben olyan rendelkezés, amely ennek az ellenkezőjét állítaná. Tehát vannak olyan feltételek, amelyek azt eredményezik, hogy a kelet- és közép-európai gazdálkodók nem ugyanolyan fizetéseket kapnak. Például a lengyel gazdálkodók összehasonlítva a német gazdálkodókkal. Tehát ez nem nagyon méltányos, nem nagyon igazságos. A jelentés nagyon nehéz, nagyon jó, de nem tudjuk ezért ezt elfogadni. Dorfman úr válaszolhat rá, hogyha akar. Gosevska asszony kérdésére válaszolhat. Pani poseł Aguilera. E, szerettem volna hogy nagyon kevés az időnk, és rengeteg a munkánk e, ezen a héten. Éppen ezért azért, hogy valamire is jussunk, a kompromisszumokat létrehozunk, nagyon nehéz volt a helyzet. Most visszahívni módosítókat, ez nem most van ennek itt az ideje, még akkor sem, hogy ez fontos. Vannak kompromisszumok, szavazunk a listáról úgy, ahogy az kinéz jelenleg, de az én frakcióm részéről nem lehetséges most megint módosítókat kivonni, kivenni. Tudom, hogy ez jog, de hogyha ezt így csináljuk, akkor mindenkinek lesz valami mondani valója, nagyon komolyan, sokat dolgoztunk, Dorfman úr, ahogy elmondta, most meg kell szavazni a listát, a kompromisszumokat is, és akinek nem tetszik, az ne szavazzon. Jó. Azért mégiscsak meghallgathatjuk Dorfman úrt, hogy választathasson. Nem ellenzem, hogyha ezt a két pontról külön szavazunk, de talán Erdős és Desz kollega egyetért velem azzal, hogy a plenáris szavazáson vegyük ezt külön szavazatként, és itt mindenki megvizsgálhatja ezt. Talán nem volna célra vezető itt most tényleg megnyitni ezt a két kompromisszumot. że e, úr też. Rozumiem, że innych komentarzy pan poseł Dorfman nie... Nem? Dorfman úr? Nem válaszolok többi megjegyzésre, amelyet a különböző hozzászólók tettek. Nos, akkor most a szavazással, a szavazók kártyájukkal fejezhetik ki a véleményeket, tehát nézzük akkor a szavazást. kérem szépen világosan tartsák fel a kezüket, hogy a csoportok vezetője és az árnyék jelentéstevők valóban jelezzék, hogy mit akarnak. Megvan az EPP-nek a listája, hát meglátjuk, hogy a többiek hova, hogyan szavaznak. Egyes módosító, Ekúré e, e, mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Elfogadtuk. Hármas mellette. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Egy, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk egy éppen ötös, ellene, mellette ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Ribero asszony módosítója hatos, mellette ellene elutasítottuk. MV módosító mellette elfogadtuk. 8-as módosító. Ez megfelel az MV 4-esnek, mellette ellene elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát ez a 8-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Két szavazattal különbséggel. Tízes módosítom mellette, tehát az NV tízest elfogadtuk. Tízes, akkor fogyottá válik, kilences mellette, ellene elutasítva. Tizenegy mellette, ellene Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es, és az, amelyik az Envin 9-es, eh, elfogadtuk. Most jön a 14-es. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellette elfogadtuk. 17 és 22 mellette elfogadtuk. 18 mellette elfogadtuk. 19 mellette elfogadtuk. El, ugyanakkor ellene Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 20-as mellette. Elfogadtuk. 21 mellette. Elfogadtuk. 23. Ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Megint csak egy szavazat különbséggel elutasítottuk. Huszonhárom mellette elfogadtuk. 24 mellette elfogadva, 25 mellette elfogadva. Huszonhat mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 27 mellette ellene elutasítottuk. 28-29 mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom elutasítottuk. 31 me- mellette, ellene, elfogadtuk. 32 mellette, elfogadtuk. Ellenőrizzük. 32-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 33, 34, 38 mellette elfogadtuk. 37-es mellette elfogadtuk. 39-40 el mellette elfogadtuk. 41 mellette ellene elutasítottuk. 42 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 42-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43 mellette, ellene, elutasítva. 44 E, e, az ami 40, e, tehát mellette ellene elutasítva. A MV7-es mellette ellene elutasítva. MV8 mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük tehát az MV8-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. mv 14 mellette elfogadva, mv 15 mellette elfogadva, háromszázötven mellette, ellene, elutasítva, Egyes kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Háromszázhatvanegy okafogyottá válik. Most akkor 369 jön. Mellette, ellene, elutasítva. MV1-es mellette, elfogadva, 370 mellette, ellene, elutasítva, 371 mellette, ellene, elutasítva. 372, de a 371-re visszatérünk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 372 mellette elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 375 mellette elfogadtuk. kettes és ötös módosító, elutasítottuk. Deve hatos, mellette elutasítva. elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben van, megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. Deve 7 mellette ellene elutasítottuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. ...386-os módosító, Egnyó úr, elutasítottuk. 387, mellette ellene elutasítva. 387 mellette ellene elutasítva. 397 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Most a, jönnek együtt a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es kompromisszumok egy tömbben, mellette megnyitom a szavazást. Megnyitottam, lezárom. Elfogadtuk. 422-es jön, tehát gyakorlatilag két oldalt ugrottunk. Tehát akkor a 422-esről szavazunk mellette, ellene, ellenőrizzek, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. MV 42-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Hát 432 mellette elfogadtuk. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 458 Válc úrnak a módosítója mellette, ellene, elutasítva. 459 mellette elfogadtuk. Aztán ...463 McGinnis asszonytól, mellette elfogadtuk. 464 mellette, ellene, elutasítva. Nagyon szomorú vagyok emiatt. Négyszázhatvanöt mellette, ellene, elfogadtuk. Nos, de hát azt is kell tudni, hogy hogy honnan jön ez a módosító. És akkor, hogyha elolvassák, akkor látják, hogy csak az árnyék jelentéstevő javaslatára szavaztak így. Na, akkor nézzük a 467-et mellette. Elfogadtuk. 468 mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 469. Na, akkor most itt helyesbíthetnek. Köszönöm. Na, elfogadtuk. Mindenkinek köszönöm. 471 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Jó, akkor megbocsátok most már mindent. Hossza 64, elfogadtuk. 473 mellette, ellene, elutasítottuk. 34 MV mellette, elfogadtuk. 474 mellette, elfogadva. 475 mellette, elfogadva. 476 mellette ellene elutasítottuk. a büdzsek 4-es mellette ellene elutasítva 10-es. Megnyitom a szavazást. Ez a négyes kompromisszum. Tízes kompromisszum, lezárom a szavazást. 481-es mellette ellene elutasítva, 482 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 483 mellette elfogadtuk, 484 mellette ellene elutasítva, 486 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 487 mellette, elfogadva. 488 mellette, ellene, elutasítva, 489 mellette, ellene, ellenőrizzük, 489-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 11-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és akkor következik az 504-es módosító mellette ellene elutasítva 505 mellette el, elfogadva 507-es mellette ellenőrizzük, 507-eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Poprawka 507 za. 507-es mellette elfogadva. 508-as mellette elfogadva. NV 63-as mellette elfogadva. 509 mellette ellene. Ellenőrizzük az 509-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 510-es mellette, ellene, elutasítva. 512 mellette, el, elfogadva, 513 mellette, ellene, elutasítva, 514 mellette el, elfogadva, 515 mellette ellene elutasítva, 516 mellette ellene elutasítva, 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva, következik 540-es, mellette, ellene, elutasítva, 598-as mellette, ellene, elutasítva, 540-es E, illetve Deve 19-es mellette ellene elutasítva, 542-es mellette elfogadva, 543-as mellette elfogadva, 548-as mellette ellene elutasítva, 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Először is az 551-esről kell szavaznunk, elnézést kérek, mondja az elnök, mellette Bender javaslat, mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 551-esre megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most akkor 13-as kompromisszum, Egnyú úr, Köszönöm, elnök úr, nem működik a szavazógépem, leállt. No vote for you. No. No, no, no. No, no. It's a Ah! Ja już myślałem, że działa Brexit. Przechodzimy do... E, ez azt mutatja, hogy a Brexit már folyamatban van. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 573-as Kárász javaslat módosító mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nem láttam, hogy Vájc úr hogyan szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 578-as mellette elfogadtuk. 579-es mellette Egnyú úr. Elnézést, hogy megint, de az angol tolmács az 500 akárhány helyet 400 akármennyit mondott, és ez zavaró. Bardzo przepraszam, postaram się mówić wyraźnie. Nagyon sajnálom, megpróbálok én magam is világosabban beszélni. Tehát 579-es mellette, ellene, elfogadtuk. De ellenőrizzük azért, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ...583-as mellette elfogadva, 584-es mellette elfogadva, 585, 85, 97-es együtt elfogadva, 86-os e mellette elfogadva, 589 mellette ellene elutasítva, 591 mellette elfogadva, 592 mellette ellene elutasítva, 593-as mellette ellene ellenőrizzük, az 593-asat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazat híján. Nagyon sajnálom, nagy Csanasszony. 595-ös, 96-os mellette elfogadva. 599 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 633-as módosító következik. De még két lapot is mehetünk előre egyszerre, ez nagyon tetsző. Tehát 633-as mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 637-es mellette ellene elutasítva, 634 mellette ellene elutasítva, 636 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 640-es mellette elfogadva. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 657-es következik, mellette ellene elutasítva. 658-as mellette ellene elutasítva. 659 mellette ellene elutasítva. Nem, ezt ellenőrizzük, tehát a 659-eset ellenőrizzük, ugye ezt kérték, megnyitom a szavazást. Tehát 659-re megnyitottam a szavazást, lezárom. elutasítva, 660 mellette elfogadva, 661 mellette ellene elutasítva, 662 mellette ellene elutasítva, 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Tehát lezártam, elfogadtuk, és akkor most következik 688-as módosító mellette elfogadva Tegnap gyakorlatoztunk, hat ös mellette Hát a 688-at elfogadtuk, ugye? De 695-öt is. nem a 695-ről nem szavazunk, hanem következik a 699-es a következő oldalon Neuhal asszonynak a módosítója. Kandembar Tarabella Szanyúra ki az, aki mell támogatja? Kapcsolja be a mikrofonját, legyen szíves. Az én listámon nem ez a szám következik, hanem a 691-es. Hát a, a, a 680 helyten szavaztunk, azt elfogadtuk, és most azt mondják, hogy a 689-es következik, tehát a következő oldalon tartunk, 689 Neuhell asszonynak a javaslata, a módosítója mellette, tehát a 689-et kitámogatja, ellenzi, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Tehát itt eh, volt egy kis eszmecsere, 690-es, el, mellette ellene elutasítva. ...694, Dorfman mellette elfogadtuk, 698 mellette elfogadva, 700-as mell elfogadtuk, 705-ös mellette ellene elutasítva, 706-os mellette ellene elutasítva, 7.11 mellette Elene elutasítva, 7.12 mellette ellenőrizzük, 7.11-re megnyitom a szavazást. 7.11-re megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk egy szavazattal, 7.12 mellette elfogadtuk, 7.13 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát a 713-asra megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 714 mellette ellene Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 716 mellette, ellene. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva, 717-es mellett, de ellene elutasítva, 718 mellette elfogadva, 719 mellette ellene elutasítva, ellenőrizzük, 719-eset ellenőrizzük. Otwieram głosowanie. Zamykam. Megnyitom a szavazást, lezárom. as mellette ellene elutasítva, 721 mellette ellene elutasítva, 722-es mellette ellene elutasítva, 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 757-es következik, mellette ellene elutasítva 760-as, 61-es, mellette ellene elutasítva, utána következik 763-as módosító mellette ellene elutasítva 758 mellette 758-as ellene ellenőrizzük, mert Aguilera asszony nem emelte fel a kezét. 758-as. Most már késő. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 759 mellette elfogadtuk. 18-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-es kompromisszumos következik. Megnyitom a szavazást. Lez, megnyitom a szavazást. Lezárom. ...838-as módosító következik. Elég jól haladunk, tehát 838-as Petirasszonyé mellette elfogadtuk 839 mellette elfogadtuk, 844-es mellette elfogadtuk, 852-es mellette Buda úr nem szavaz, elfogadtuk. 854 mellette ellene elutasítva 855 mellette elfogadva, 857-es és 58-as mellette ellene elutasítva. Nagyon sokan nyújtották be ezt a módosítót, 860-as mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 865 mellette, ellene elutasítva, 868 mellette elfogadva, 871 mellette elfogadva, 870 5 mellette elfogadva, 876 mellette elfogadva, 20-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. es következik, 902-es, megint csak két oldalt sikerült haladnunk, mert a kompromisszumot elfogadták, most a 902-es következik mellette, ki az, aki támogatja, ellenzi, Itt valószínűleg hiba van, mert a néppártnál egy plusz szerepel, elutasítva. Ellenőrizni fogjuk, tehát a 902-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki, mindenki mínusz szavazott, akkor lezárom a szavazást. No, nekem azt mondták, hogy meg kell szavazni, tehát hogy igen, szavazzak, és nekem a, nép, ez, a néppártól kaptam ezt a szavazólistát. listát. 903-as mellette elfogadtuk. 904-es Svájc, elfogadtuk. 907 mellette, elfogadtuk. 911 mellette, elfogadva. 913 mellette, elfogadva. 916 mellette, ellene, elutasítva. 917 mellette, elfogadva, 918 mellette, elfogadva, 921 mellette, ellene elutasítva, akkor most következik a 923-as módosító mellette, elfogadva 924 mellette, ellene ellenőrizzük. Én szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez egy olyan módosító, amit a baloldal nyújtott be, és ugyanez a, ez a baloldal most nem szavazta meg. Tehát ezért van az az értelmezése a szavazásnak, amit én adtam. 815 mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor most következik A, itt volt még egy ö, módosító, a 914-es, ami Denc és Jake a, és mások, akik mi nem volt rajta a listán. A 914-ről szavazunk, ez nincs a listában. Dez és Jár úr ö, módosítói mellette elfogadtuk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Lehetetlen. Jó, jó, ez egy technikai hiba volt, nem került bele a listába. Ezért elmagyaráztam, hogy kik azok, akik ezt beterjesztették, ezt a módosítót. Ha kétségei voltak, miért nem kérdeztem meg, hogy mi van ebben a módosítóban? Egnyú úr, háromszor elmondtam, háromszor elmondtam, hogy nincs rajta a szavazólistán, azért mert hiba történt, technikai hibáról van szó. Azt is elmondtam, hogy kik nyújtották be ezt a módosítót, háromszor elmondtam. Feltehette volna a kérdést előtte, figyelembe veszem az ön észrevételét, ezzel együtt E, elnézést kérek a helyzetért, de más lehetőség nem volt. Akkor most következnek a 21-es és 22-es kompromisszumok. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 959-es következik, mert kompromisszumokat elfogadtuk, megint csak két, sőt három oldallal haladunk egészen a 959-es módosítóig, Dessur ez is. Ki az, aki támogatja a 959-eset? Mellette ellene elfogadtuk, ellenőrizzük, ellenőrizzük, Aguilera asszony ezt kéri, akkor ellenőrizzük. Zamykam, zamykam. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 957-es, 960-as mellette elfogadtuk, 961 mellette elfogadtuk, 966 mellette ellene elutasítva, 973 mellette elfogadva, 981-es mellette ellenőrizni akarja? Najhel asszony. Tehát a 981-eset elfogadtuk. 1012-es mellette elfogadtuk. Akkor most a 23-as kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 1004-es következik. Ki az, aki támogatja az 1004-es módosítót? Mellette ellene ellenőrizzük az 1004-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ezres. Mellette ellene elutasítva. 999-es mellette elfogadva. 1009-es e, e, Hausling mellette ellene elutasítva. NV16-os mellette elfogadva. Utána következik 1010-es e, Svájc mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást lezárom. Elutasítva. 1011-es mellette ellene. 1011-es elutasítva. 1013-as mellette elfogadva. 1014-es mellette elfogadva. 2018 19 es elfogadva, a 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, és akkor következik az 1047-es módosító. 1047-es mellette elfogadva 1058-as mellette elfogadva ez a Envid 549-es elfogadva, 1048-as mellette elfogadva, 1049-es elfogadva, 1055-ös elfogadva, 1059-es elfogadva mellette, 1061-es mellette, ellene, ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást az 1061-esre. Nem mellette szavazott? Csak most szavaz? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk Vájc úr, 1063-as mellette ellen elutasítva, 1075-ös mellette elfogadva, 1066-os mellette ellene ellenőrizzük. 1066-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 1067-es mellette elfogadva 1070-es mellette elfogadva. 1072-es mellette elfogadva. 1074-es mellette elfogadva. 1079-es e, e, mellette ellene e, elutasítva, 1080 mellette ellene elutasítva, 1081 mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1082-es mellette ellene elutasítva 1083-84 mellette ellene elutasítva, 25-ös, 26-os kompromisszum blokkban megnyitom a szavazást. Akkor az 1098-as következik. 1098-as mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1101-es, mellette ellene elutasítva. Nem akarnak, nem akarnak szavazni valóban? 1108 elfogadva, 1109 elfogadva, 1116 és 1117-es mellette elfogadva 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Az 1160-as, mert a kompromisszumot elfogadtuk, Weiss úré mellette ellene elutasítva, 1150-es és 51-es mellette el, elfogadva, 1154-es és NV 60-as eh, mellette elfogadva, NV 61-es mellette elfogadva, 1155 ö, elfogadva, 28-as, 29-es, 30-as kompromisszumok, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást, Lezárom a szavazást, és akkor következik az 1189, 1190-es e, e, elfogadva ellenőrizzük az 1190-eset, e, megnyitom a szavazást. tehát az 1190-esre megnyitottam, és következik két kompromisszum, 31-32-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és akkor most pedig következik az 1211-es Svájc módosító 1100-as eh, 1217-es mellette eh, elfogadtuk. Akkor most következik az 1227-es, 1227-es mellette elfogadtuk ö, költségvetési budget el Na, hát akkor most látjuk az eredményt. Budget 5, mellette ellene elutasítva. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 1257-es Hazenkamp asszonyi mellette ellene 1258-as 1259-es mellette ellene elutasítva Deve 14-es mellette ellen, 60 as mellette ellene elutasítva, White 1261-es mellette ellene elutasítva, Inta 1 elfogadva, Deve 3 mellette elfogad, tehát Deve 4-re megnyitottam a szavazást, lezárom, elfogadtuk egy szavazattal, Deve 12 mellette, ellene lezárom, elutasítva Deve 13 mellette, ellene, elutasítva, Budget 11-es mellette, 1265-ös mellette elfogadva 1269-es, 1269-es mellette ellene elutasítva, 1270-es mellette ellene el elutasítva. 1271-es mellette ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük. 1272-es mellette ellene elfogadtuk. 1294-es és Inta mellette ellene elutasítva Inta 4 mellette, Inta 14 mellette, elfogadva, Inta 15 mellette, elfogadva, 35-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Akkor most köp és mások mellette, ellene, elutasítva, 1289 mellette ellene elutasítva, Deve 16-os mellette ellene elutasítva, 1291 mellette elfogadva, Deve 18 mellette elfogadva, 1292 mellette ellene elutasítva, 1293 mellette ellene elutasítva, 1295 1896-os mellette ellene elutasítva, 1298 mellette ellene elutasítva, 1299 mellette ellene elutasítva, 1300 mellette ellen elfogadva, 1301 mellette ellene elutasítva, 1302 mellette ellene elutasítva, 1305-ös mellette ellene elutasítva, 1306 mellette ellene elutasítva, 1307 mellette ellene elutasítva, 1308 mellette ellene elutasítva, Bacset 13 mellette elfogadva, Bacset 14 elfogadva, Inta 7-es mellette elfogadva, 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. A kompromisszumot elfogadtuk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, akkor most következzék az 1319-es mellette ellene elutasítva. 1324-es mellette ellene elutasítva, 1322-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1323-as mellette elfogadtuk. 1325 mellette elfogadtuk. Vártam, azt mondjam önre, vártam. Fönt vagy lent? Jó. Megnyitom a szavazást. 1325-ösre megnyitom a szavazást Meló ö, Pani poseł, od początku trzeba było tak. Hát már az elején is kellett volna asszonyom, lezárom a szavazást. Jó, de én nem látom, én plusz látok, ugyanakkor mínusz mutatnak, hát nem tudom mi van. 1326 mellette ellene elutasítva, 1327 mellette elfogadva 1328 mellette, elfogadva 1329 mellette, ellene, elutasítva 1330 mellette, ellene, elutasítva NV62 mellette, elfogadva 37-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Deve 8-as következik, mellette ellene elutasítva, Deve 9 elfogadva, Deve 32, 22 elfogadva, Deve 23 mellette ellene elutasítva, Deve 24 mellette ellene elutasítva, Deve 25 mellette elfogadva, Deve 27-es mellette elfogadva, Deve 28 mellette elfogadva, Deve 29 mellette elutasítva, 38-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, és akkor most következik a 864-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 39-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 517-es, Hazelkamp mellette elfogadva 40-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, akkor következik az 1297-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Blogba 41-es, 42-es kompromisszumok, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 43-as, 44-es, 45-ös kompromisszumok, megnyitom a szavazást. Hát akkor szavazzunk. Lezárom. Elfogadtuk, akkor következik az A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 60-as módosító mellette elfogadva NVI, eh, elfogadtuk eh, NVG mellette elfogadva 60, 70-es mellette elfogadtuk B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitom, lezárom. 77-es következik mellette, elfogadva, 73-as mellette, elfogadva, C kompromisszum, megnyitom a szavazást. elfogadtuk, akkor következik a D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 115-ös és a 116-os mellette elfogadtuk. E kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 126-os Svájc mellette ellene elutasítva, 127-es, 28-as mellette elfogadva, 130-as mellette ellene elutasítva, 131 mellette elfogadva, 132, 33 mellette elfogadva, F kompromisszum, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk, következik a 134-es mellette, ellene megnyitom a szavazást, mert a 134-eset ellenőrizzük. 134-es Szenna asszony módosítója elutasítva, lezárom a szavazást. 142-es, Weitz mellett ellene elutasítva 143-44, 142-est ellenőrizni akarják? Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 143-44 mellette elfogadva, 145 mellette elfogadva, 146 mellette ellene ellenőrizzük, 146-osat ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva következik 151-es mellette ellene elutasítva, 152-es, 53-as mellette elfogadva, 154-es mellette ellene ellenőrizzük, 154-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 173-as mellette ellene mm, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Van ilyen, elutasítottuk. NV, W, eh, elfogadtuk, NVAM, mellette elfogadtuk, NVAN, mellette ellene elutasítva, ellenőrizzük, NVAN-t eh, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 174 mellette ellene elutasítva, 175 mellette ellene elutasítva, H kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Akkor most következik a 192-es és 194-es mellette ellene elutasítva, 193-as mellette ellene elutasítva, 195 mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Szerintem Buda úr téveszt, tévesztett, nem? Jó, én is tévedtem. 147-es mellette ellene elutasítva 197-es mellette ellene elutasítva 199 mellette ellene ellenőrizzük. A 199-eset ellenőrizzük mellette, ellene, ellenőrizzük. Aguilera asszony megszavazza a Petér javaslatot, elutasítottuk. 201-es mellette elfogadva. es mellette elfogadva. Budget D mellette ellene ellenőrizzük a budget D-t. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk két szavazattal. Így kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 219-es Andriő Danano és Tarabella mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 221-es mellette ellene. Elutasítva. 224 mellette ellene. Ellenőrizzük. 224-eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 225 mellette elfogadva. J kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 241-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 246-os, 47-es mellette elfogadva. 249 mellette elfogadva. 250-es mellette elfogadva. 253 mellette elfogadva. K kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 58-as mellette, elfogadva NVT mellette, elfogadva NVA, elfogadva NVK, elfogadva 64-es mellette, elfogadva 91-es mellette, ellene elutasítva NVN mellette ellene elutasítva, 244-es mellette elfogadva, 245-ös mellette ellene elutasítva, 245-ös ellenőrizzük. Hát ezt kérték, lezárom a szavazást. NVM ö, okafogyott 265-ös Á, bocsánat, NVM, mégiscsak M, tehát mellette elfogadtuk. túl gyorsan mentem, jó, akkor NVM, ki az, aki támogatja? Elfogadtuk. 267-es mellette elfogadtuk. es Ártyűi Óré Költségvetési Bizottság. Megnyitom, lezárom. elutasítva. ezért nem szavazunk most még egyszer. Tehát el kompromisszum. Ez, ez egy hiba volt. Tehát el kompromisszum, elnézést nem tájékoztattam, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 282-es következik mellette, elfogadtuk, 284-es mellette, ellene elutasítva, NV AF 104-es mellette elfogadtuk, N kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, O kompromisszum, megnyitom a szavazást, mellette elfogadtuk, P kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Q kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 343-as és NVAJ mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, de nem volt világos, tehát NVAK elfogadva 346-os Reyer elfogadva 347-es mellette, elfogadva Deve 1-es mellette, ellene ellenőrizzük, a deve egyet ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. R kompromisszum, megnyitom a szavazást. Szom következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 95-ös, 95-ös mellette ellene elutasítva, 200 a T kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 960 eh, elutasítva, Ú. kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. V kompromisszum, megnyitom a szavazást. És akkor most az egész szövegről szavazunk. Tehát végszavazás az egész szövegről. tárom Elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőnek, mindenkinek köszönöm. És elismerés jelzése is a előadó irányába. Dorfman úr, zárásképpen mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, akik részt vettek a jelentés elkészítésében. Amit Andriu kollega mondott a bevezetésében, hogy a bizottság nem vesz bennünket komolyan, nem arról van szó, hogy komolyan veszi a bizottság vagy sem, hanem veszi figyelembe, akkor bizony társjogalkotóként kell törődjünk azzal, hogy ezek eh, megjelenjenek eh, a felvetéseink, hiszen mi vagyunk a jogalkotó, nyomást kell gyakorolnunk, és azt hiszem, hogy ezzel a jelentéssel egy-két területen a parlament véleményét markánsan és világosan sikerült megfogalmaznunk. Magdalénának nagyon jó munkát végeztek rövid idő alatt, a legrövidebb idő alatt Kérje még más a szót, úgy tűnik, hogy nem. Ilyen módon köszönjük szépen még egyszer az előadó és az árnyék előadók munkáját, és persze mindunk tovább majd ezzel a véleménnyel. Tovább megyünk a hatos rendi pontot, a termékek eltérő minőség az egységes piacon. A minőséggel rendelkezzenek. Ennek véget kell vetni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Szavazunk. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosító, Rópé úr jegyzi, mellettem, ellenem. Elutasítva. 13-as, hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást, most le is zárom. Mellettem. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 50. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 66 mellettem, 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, lenne elutasítva, 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Fogadtuk. 112-es mellette. Ellene. Hát ezt ellenőrizzük le, 110. Most pedig az egész szövegről módosított formában szavazunk, név szerint. Egy tartózkodással és egy ellenszavazattal mindenki megszavazta. Nekub úr, tessék, parancsoljon! Megadom meg a szót utána minden delegáció tagnak az út előkezdésében végeztünk munkát, és szeretném megköszönni a titkárságnak ezt a munkát. Először is az időtartama ennek az útnak a kérdés, és annak a formája, mert ilyen messzire az elemzéseket megerősíteni. Épp ezért azt szeretném javasolni, hogy a parlamentnek a szabályait vizsgálják felül. Nem a képre van szükség. Mert különben kár, hogyha ilyen messzire megy az ember, és ilyen kevés idejére van lehetősége. A tartalmat illetően tulajdonképpen egy folyamatot, állandóan megismételtünk, ugyanazokat a szavakat hallottuk, ugyanazok a helyzetek álltak elő. Tehát nyilvánvalóan ugyanolyan kérdéseket kaptunk a kérdésekre. Épp ezért ez a látogatást kapcsán megemlítendő. Nos, ugyanakkor az eredményei ennek a látogatásának nem igazán megnyugtatóak, mert tudjuk, hogy az érdekütközések, tehát azok többször előkerültek már, tehát Mato Grosszóval is kapcsolatban ez merült föl. A mezőgazdasági miniszter is erre egy példa, de most nem ez a cél itt, tehát nem akarok tovább időt tölteni ezzel. Nos, a növénytermesztési kérdésekkel kapcsolatban láthatjuk, hogy a kukorica, a szója és hatalmas méretekben termelődik, tehát mi is termelünk kukoricát és szóját, nyilván GMO-val, tehát genetikailag módosítottat, és hogyha a hagyományos kukoricát termesztenénk, csak akkor nem is lenne lehetőségünk arra, hogy ellássunk mindenkit. Tehát az erdőírtás ott szóját, erdőírtás után szóját termesztenek, akkor vegyi anyagokkal írtják a ott szóját, erdőírtás után szóját termesztenek, akkor vegyi anyagokkal írtják a nyomot, tehát utána genetikailag módosított szója lesz a második termesztés, tehát nyilvánvalóan itt már nem ugyanazt az eredményt látjuk, tehát itt felmerülnek kérdések. Pontosan azért, ahogy az előbb elmondták, például a vágóhíd látogatásoknál a legfontosabb kérdés, ami felmerült, az a visszavezethetőség, a nyomonkövetés. Ha látjuk a vágóhídnál, felvetődtek a, ezek a kérdések. Például egyszerűen az ember a, a gépsorod egyszerűen elveszíti a nyomonkövetést. És amikor megkérdeztük a felelősöket, hogy jól értettük-e, amit látunk, és akkor feltettük a kérdést is, ők úgy gondolják, hogy ők egy-egy szállítmányt, egy-egy mennyiséget követnek nyomon. Ha jól értettük, az azt jelenti, hogy adott napon hány állatot vágtak le a de van olyan, ahol 1600 állatot vágnak egy nap azért itt komoly kérdések vetnek, tődnek fel a nyomon követhetőséggel. Én ezt mondtam is egyébként a főigazgatóságnak, mert nem ugyanolyan módon csinálják a nyomon követést, mint ahogy ez nálunk van. De hát láttuk, hogy milyen különbségek mutatkoznak. Egyrészt garantálni kell 1600 levágott állatnál a nyomon követést, a komoly kérdések vetődnek fel, hogy hogyan módosul az önök munkája, illetve a megállapodásokat is hogyan kellene módosítani. Gondolom minden kollégának megvan a saját álláspontja. Tehát egyfelől ott van a lehetőség a határ, a, a növénytermesztés és egyebek, de a nyomon követése a húsnál a, olyan dolgokat láttunk, amik azért felvetik azt, hogy a, milyen dolgokat kell kikötni a jövőben a szerződésekben. Köszönöm. Igen, elnök úr, először is szerettem volna köszönetet mondani azzal kapcsolatban, ahogy ön kezelte, irányította ezt a küldöttséget, ahogy minden képviselő annyit beszélhetett, amennyit akart, és valóban nagyon sok kérdést is feltehettünk. Ami az időtartamot illeti, egy, hajlok arra, hogy egyetértsek Andriő kollégával, hogyha a világ másik végére megy az ember, két napot utazik repülőn, akkor tudom, hogy három nap a szabály a helyszínen, de a nagyon messzi esetekben azért az öt nap az normálisabb lenne, kicsit jobban beleáshattuk volna magunkat a valóban elveinek valóban megfelelnek-e, hát nem nagyon hiszem de én is szívesen láttam volna. Én a kis és vállalatok ügyét áldozzák be a nagykereskedelmi megállapodások oltárán. Ez elfogadhatatlan. Van egy további kérdésem is. A brazilok, ez nyilvánvalóvá vált, minél több mezőgazdasági terméket, és ha létrejön a megállapodás, akkor piacunk megnyílik a Mercosur szolgáltatók ellen. Aztán a glifozát lévő eredet jelző valóban megfelel a hús eredetének, és az eredet nyomon követhető. A szabadkereskedelem lévő eredet jelző valóban megfelel a hús eredetének, és az eredet nyomon követhető. A szabadkereskedelem az is fontos volna, hogy kis um, családi, valódi családi gazdaságokkal, vagy civil szervezetekkel is találkozhassunk, hiszen a nagy cégek felelnek azért, hogy a kis családi vállalat, vállalkozások nem férhetnek hozzá a termőföldhöz. Aztán az emberi jogok kérdéséről sem szabad megfeledkezni. Köszönöm. Hát tenyésztik. Köszönöm szépen, elnök úr. Muito obrigado. Já foi, muito foi dito. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok mindent hallottunk már. Összeesküvés elméletekről is hallottunk. Eh, azon emberek is felvezették ezeket, akikkel beszéltünk. Mi azért voltunk ott, hogy ellenőrizzük a helyzetet beszéltünk vállalatokkal, és voltak már ellenőrzések a bizottság részéről, de a, a mi látogatásunk a saját szolgálatunkat vitte el oda, és megkérdeztem a braziliai minisztert és a hivatalát, hogy milyen lépéseket tettek, és az nagykövet azt mondta, hogy nem léptünk kapcsolatba a különböző ágazatoknak az embereivel, de hát nem tudtuk, hogy erre is szükség van. Hát nyilván nem volt sok idő, elegendő idő, de azt hiszem, hogy nagyon, ez azt jelentette, hogy nagyon egyoldalú volt ez a látogatás, tehát igazából nem állt rendelkezésre elég információ mindegyik oldalról azzal a benyomással tértem haza, hogy nyilvánvalóan Brazília a mezőgazdaság termelése, de nem csak a termelés területén vezető szerepet játszik, tehát nagyon hatalmasak a forrásaik, és voltunk egy fejlesztési intézetben is, és az igazgató bemutatta, hogy milyen kutatási előrelépéseket tettek, hogy mennyit fektettek be a mezőgazdaságba. Hát mindenesetre ez nagyon jó benyomást tett ránk. Ugyanakkor volt egy valami, amit meglepett engem, de más kollégákat is. A miniszter ugyanis azt mondta, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás nagyon, a mezőgazdaságban nem nagyon fontos nekik. Ezt mondta. Vannak problémáik a bor, a tej termékekkel kapcsolatban, tehát a, a Merkozúron belül vannak ilyen problémáik. Nyilvánvalóan érdekli őket a marhahús, azon országok kapcsán, akikkel vannak kereskedelmi megállapodásaik. És szeretnék szeretnének két oldalú megállapodásokat tenni. Tudom, hogy csak két percem van, de azért van még mondani valóm. Ami meglepett, amikor beszéltünk az EU-val kötött szabadkereskedelmi megállapodásról, akkor beszéltek különböző ágazatokról, de igazából a részleteit nem ismerték ennek a Mercosuri szabadkereskedelmi megállapodásnak. Tudtak bizonyos dolgokat róla, de hát úgy tűnt, hogy abszolút nem fontos számukra ez a megállapodás. A környezetvédelmi és biodiverzitási kérdések területén Brazíliának nagyon hatalmas intézeteik vannak, eh, amelyek a fontos munkát végeznek a kutatásban és a környezetvédelemben. Ugyanakkor a mezőgazdasági üzemág és a, a, eh, a, ezen témák között van konfliktus, eh, de azért előre lépnek, hiszen Brazíliában megvannak a források, és valóban tovább akarnak lépni. És ez egy olyan ország, amely nyitotta velünk való tárgyalásokra. Ugyanakkor vannak olyan e, e, kollégák, európai parlamenti kollégák, akik eléggé agresszíven léptek föl. Jó, elvégeztük a munkát. Ott a helyszínben láttuk azt, hogy tulajdonképpen modern rabszolgaság is van, alacsonyak a bérek. Az élelmiszer termelés nyilvánvalóan alacsony költségek mellett történnek. Lehet, hogy itt a nyugati moralitás lép fel, mert ott sokkal nagyobb a korrupció, és a jogi rendszerük nagyon-nagyon erős. Nyilván vannak problémák, hiányosságok, tulajdonképpen ugyanannyi, mint az EU-ban, mi is a korrupcióban, azért nem moshatjuk a kezünket, kezeinket. Nos, ezek voltak azok az a gondolatok, amiket mások még nem említették. Kedves kollégák, kolléga eléggé hosszan beszélt, most pedig a koordinátoroknak az ülése következik, és vannak még, akik szeretnének kérdéseket feltenni, de kérem röviden egy eh, percben. Desz úr, már eh, egy perc, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. A 400 gazdálkodót támogatunk. 40 és 100 ezer euró közötti támogatást gyűjtünk össze Bajorországban a Matto Grosszói gazdálkodó. 3000 euróba került. Erről azt hiszem, hogy tényleg el kell gondolkodni, hogy milyen költségeket számláz ki. Percen le is járt. Köszönöm kérdésem, ha elmentem volna, melyet feltettem volna, az lett volna, hogy milyen mértékben használnak antibiotikumokat a szárnyas Milyen veszik ezt a problémát Brazíliában? Köszönjük Flanagan képviselő parancsoljon. Én sem jártam ott Brazíliában, elolvastam a jelentést, és figyeltem itt a kollégákat, akik beszámoltak. Nem tudom, hogy néz ki ez máshol, majd magát, mint hogyha palotában lakna. Hát ilyen benyomásom van a brazil látogatásról. Nem tudom, hogy a Mercosur megállapodást hogyan lehetne aláírni ennek fényében. Bevitték őket um, a tiszta szobába. De ezután, a tiszta szoba látogatása után is uh, Dantan kollega azt mondja, hogy a nyomon követhetőség hogy nem hajlandok tenni bár semmit sem, de ugyanakkor azt mondanám, hogy bármit hajlandok elmesélni, hamukázni nekünk. James Nicholson pedig arról számolt be, hogy tíz év alatt sem változott meg a helyzet, a problémák ugyanazok. Nicholson úr azt is mondja, a gazdálkodóknak nem válik ez hasz, hasznára. Írországban magas természeti értékű gazdálkodásról tartottam egy fórumot, különböző gazdaságokat látogattunk meg, különböző természetvédelmi területeken lévő marha és